Csernecki úré a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Tájföld egy olyan ország, amelyet mi európaiak mind jól ismerünk, legfőképpen azért, mert szeretünk turistaként odautazni jednak w sensie politycznym sok EU-s polgár jár oda nyaralni, avagy telelni, de politikai értelemben sajnos Tájföld már nem kelt ilyen pozitív asszociációkat. Igen, súlyos politikai helyzet állt elő. A hadsereg vette át a hatalmat az országban. Tájföldöt gazdasági értelemben kelet-ázsiai tigrisként emlegettük régen, azonban mostanra már nem olyan kedvező a helyzet. Az Európai Unió régóta követeli Tájföld esetében azt, hogy állítsák vissza a demokráciát az országban. Az én politikai frakcióm úgy gondolja, hogy nem csak szorosan nyomon kellene követni a tájföldi helyzet alakulását, hanem jeleznünk kell azt is, hogy a gazdasági együttműködésünket összekapcsoljuk azzal a kérdéssel, hogy tájföldben betartják-e az emberi jogokat. Köszönöm. Tak, Herr Talman. Wikström képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. tájföldiek nagyon közel állnak hozzánk itt Európában, és a svédekhez is nagyon közel állnak. A svédek úgy érzik, hogy tájföld akár a második otthonuknak is tekinthető. De fontos, hogy őszinték legyünk egymással, fontos, hogy bíráló hangot is megüthessünk a barátainkkal szemben. A szabadság és a jogok helyzete tájföldön nagyon aggasztó. A tájföldi lakosság megérdemli azt, hogy szabadságban élhessen, hogy szabadon dönthessen, hogy maga választhassa meg a politikai képviseletét, és hogy demokráciában éljen. Kérem a tájföldi hatóságoktól, hogy biztosítsák azonnali jelleggel az emberi jogok tiszteletben tartását, és gondoskodjanak a demokrácia visszaállításáról. Köszönöm. Corrao, un minut. Corrao úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek Csárneszki úrral, azt mondta, hogy amikor tájföldről beszélünk, akkor általában arra szoktunk gondolni, hogy ez egy gyönyörű turisztikai célpont az európaiak számára, sajnos kevesen tudják, hogy milyen politikai viszonyok uralkodnak az országban. Az államcsíny után az elnyomás, az erőszak szintjén megnövekedett, a katonai rezsim a ellenzékét, de elhallgattatják. Európától messze van Tájföld, de még így is képesek vagyunk arra, hogy a katonai huntára nyomást gyakoroljunk. Hozzon létre egy, kezdjen el egy olyan folyamatot, amely demokratikus irányba tereli az országot, és kötelezettségünk is, hogy ezt megtegyük gazdasági és diplomáciai erőkkel. Tehát Segítsünk Tájföldnek abban, hogy demokratikus, demokratikusabb legyen. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Következő szerzőnk Pánzári képviselő úr, neki adom meg a szót szintén egy percben. Grazie. Köszönöm szépen. Tájföld már elég régóta nagyon súlyos politikai és intézményi válságon megy keresztül. Nem garantálják, nem védik az emberi jogokat ebben az országban. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is nagyon fontos, hogy legyen egy új demokratikus alkotmánya az országnak, illetve hogy kiírják a választásokat. Ez is azt jelenteni, hogy a katonai hunta után áttérnének egy, egy demokratikus útra. Nagyon fontos kérdés az a dolgozók, a munkavállalók joga is. Az ENSZ jelenleg a halászati területen, a halászati ágazatban a dolgozók munkakörülményeit a rabszolgasághoz hasonlította. Andy Hall, aki ezeket a különféle abúzusokat, munkaügyi abúzusokat fölemlegette, őt elítélték. Álljunk ki mellette. Köszönöm képviselő úr. Következő szerzőnk Lokvíler képviselő asszony, neki adom meg a szót. 1 perc 30 másodpercben. Parancsoljon. Köszönöm, Frau Vorsitzende Köszönöm szépen. Tajföld az EU fontos politikai-gazdasági partnere. Éppen ezért lenne szükséges, hogy az EU most barátságáról biztosítsa Tajföldet a, az emberi jogi fejlemények tükrében. Tajföldnek mindent meg kell tennie azért, hogy visszatérjen a civil demokratikus kormányzáshoz, és a választási szabályokat be kell tartani. A tájföldi kormányt a saját alkotmányának betartására rá kell kényszeríteni, és az igazságszolgáltatás függetlenségét, a szabad véleménynyilvánítás és gyülekezés jogát pedig garantálni kell. A más kibondolkodók üldözésével fel kell hagyni. Az emberi jogi főbiztos csak május 2014 májusa és 2015 augusztusa között 1200-nál is több jogtalan letartóztatást regisztrált, és jellemzően katonai központokban tartják fogva a politikailag kellemetlen embereket. Ugyanakkor az illegális halászat és illegális emberkereskedelem kérdése is felmerül Tajföld kapcsán. Sokan gyakorlatilag rabszolgaként dolgoznak a halászatban, hónapokon, éveken át nem kapnak fizetést. Malajzájából, Kambodzsából, a rohingák menekültjei közül. Konsekvent umsetzen. Danke. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk a szerzőnk és egyben Lénás úr. Egy percben öné a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, ez a mai állásfoglalás és a vita annak az elkötelezettségnek a jele, hogy mi Tájföld partnereinek tekintjük magunkat. Egyetlen prioritást lehet itt megfogalmazni azt, hogy elvárjuk Tájföldtől, hogy visszatérjen a demokratikus kormányzáshoz a választott ö, kormány kormányzásához. Ehhez egy új időtervet kell bevezetni a 2017-es választásokig, alkotmány az alkotmányhoz való hozzá, visszatérést is garantálni kell, hiszen az tajföldi alkotmányban benne vannak a szabadság, az egyenlő jogok és általában a jogállamiság elvei. Egy olyan folyamatot ö, kell, egy keretet létrehozni, amelyen belül ellenőrizni tudjuk, hogy a tajföldi kormány ö, tartja magát ehhez. Sajnos az emberi jogsértések az utóbbi időben megszaporodtak, és innen is felszólítjuk a tájföldi hatóságokat, hogy a gyülekezés, a szólásszabadság jogától senkit ne fosszanak meg. Köszönöm képviselő úr. González Penyez képviselő asszonynak adok szót egy percben. El Parlamento Europeo no puede... Az Európai Parlament nem, tolerha, nem tolerhatja azt, hogy az emberi jogokat ennyi, ilyen mértékben sárba tiporja a katonai hunta tájföldben az emberek életét is veszélybe sodorják, de a demokratikus átmenetet is veszélyeztetik. A tájföldi dolgozó körülményei aggasztóak, főleg a migráns munkavállalókra igaz ez. Az Európai Bizottság a tájfölddel megkötendő kereskedelmi megállapodás tárgyalását fölfüggesztette. Ez helyes. De azt gondolom, hogy azonnal függ kell feggesztetni az általános preferencia rendszer tájföldre vonatkozóan, és mindenképpen alkalmazni kell az emberi jogi záradékot. Elfogadhatatlan, hogy fegyvert exportáljunk egy olyan országnak, ahol egyértelműen nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Polgári demokratikus kormányra van szükség, azt kérjük, hogy engedjék ki az összes olyan embert, akit politikai okokból ö, börtönöztek be. Köszönöm. Ez a Szerzői körnek a végére értünk most pedig áttérünk a képviselőcsoportok vezérszónokainak a hozzászólására. elsőként az európai néppárt vezérszónokának preda képviselő úrnak adok szót. mr preda you have the floor. mr preda? köszönöm elnök asszony! a tájföldi politikai helyzet zsákutcába jutott, katonai rezsim kaparintotta meg a hatalmat, és most megpróbál a lehető leghosszabb ideig hatalmon maradni. Közben szociális válság van, és megkeményedett minden hatósági eljárás, megnövekedett az elnyomás. A politikai, gazdasági, kulturális fejlődés a tájföldnek azonban ezáltal megtörik, és most különös támogatásra szorulnak, hogy ezt az átmenetet minél gyorsabban megléphessék. A miniszterelnök bejelentette, hogy az alkotmányozás 20 hónapig fog tartani, 2017-ig tehát. Ez nem elfogadható sem a helyi lakosságnak, sem számunkra, hiszen ők minden hamarabb szeretnének a normalitáshoz visszatérni. A kormány új bizottságot nevezett ki az alkotmány módosítására. Ez pozitív jel, de még nagyon sok teendő van. A látlátható kormányzásnak nagyon sok egyéb feltétele van, vissza kell állítani a kormánynak a hitelességét. Köszönjük. Dac képviselő asszonynak adok szót, szintén egy percben parancsoljon Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt az állásfoglalást a tájföldi helyzetről. A 2011-es katonai pucs óta több száz embert fogtak le jogtalanul, és gyakorlatilag a katonaságnak túl sok kompetenciája van. A békés gyülekezést és a véleménynyilvánítást erőteljesen korlátozzák. Nagyon aggasztó Andy Hall helyzete is, ő 7 éve van börtönben, és több milliós bírsággal akarják sújtani, csak azért, mert egy emberi jogi csoport élére állt. A migráns munkások helyzetére hívta fel a figyelmet, amelyre fel kell hívni a figyelmet. A, teljesen alaptalan az ő ö, bebörtönzése, tisztán az a bűne, hogy felhívta a figyelmet a munkavállaló kizsákmányolására. Innen is felszólítom a tájhatóságokat, hogy minden vádat vessenek el. Következő hozzászólónk Hautala képviselőasszony. Thank you very much, President. Köszönöm, elnök asszony. Hangsúlyozni szeretném, hogy mi is követeljük Andy Hall kiengedését és a vádakat, vádak elengedését vele szemben. Ő egyszerűen a munkavállalók jogait védelmezte egyébként EU polgár, EU állampolgár. Az emberi jogi szakembereknek meg kell adni a szabadságot, lehetőséget, hogy végezzék a munkájukat. Ő csak egy jelentést írt 2013-ban, amely kimutatta, hogy rabszolgasághoz hasonló helyzetben dolgoztatnak tömegeket Tájföldön, főleg egy ananász termesztő telepen és ez nem 7 év börtönbüntetést érdemel. Úgyhogy a főképviselő asszonynak el kell ítélnie azt, hogy Andy Holt igazságtalan bánásban részesítik és bebörtönözték, és az úgynevezett természetes módon termesztett gyümölcsökre vonatkozó táj

jobban korlátozzák a demokráciát, egyre több emberi jog sérül, és ez már rendszerszerűvé kezd válni. Egyetértek azokkal, akik Andy Hall kiszabadítását követelik. Ez szimbolikus eleme a problémakörnek. Reméljük, hogy őt hamarosan szabadon engedik. Sajnos a digitalizáció folyamat is elakadt tájföldön. Talán kereskedelmi politikánkkal hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy az átalakulás időszaka rövid legyen és probléma mentén. Polcsák képviselő úr parancsoljon, szintén egy perce van. Děkuji předsedkyně za udělení slova. Vývoj posledních... Köszönöm szépen, elnök asszony. A tájföldi fejleményeket egyáltalán nem lehet pozitívan értékelni, az biztos. Ugyanakkor nem szabad elítélőnek sem lennünk, mert van fény az alagút végén. Például idén eh, tavasszal megszüntették a szökségállapotot. Utána ugyanakkor nagyon sok különleges jogot tartott fel magának a katonai hunta. Például az embereket előzetesen is le lehet tartóztatni, bármiféle parancs nélkül. Több száz olyan ember van, akit ilyen módon tartanak már hónapok óta letartóztatásban. Kritikus a helyzet Tájföldön, ezt továbbra is figyelemmel kell kísérni, és nagyon fontos az, hogy folytonosan felhívjuk a hatóságok figyelmét az emberi jogokra. Valószínűleg a helyzet javulni fog egy új alkotmányjal, de azt is el kell érnünk, hogy a polgári jogokat is növeljék. Köszönöm. A szólóknak a listája végére is értünk, Átérünk a KSDI eljárásra. Azon ritka pillanatok egyike, amikor azt mondhatom, hogy minden képviselőnek, aki igényét jelezte a hozzászólásra, szót tudok adni. Elsőként Tarabella úrnak Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A helyzet tájföldön folytonosan romlik, már senki nem fejezheti ki véleményét szabadon. Egyre rosszabbodnak az emberi jogok, és egyre több a véletlenszerű letartóztatás, egyre több az erőszakos fellépés mindenki ellen, aki a rezsim ellen fölmeri, fölmeri emelni a szavát, és egyre többször különböző szervek rendre szólítják fel, rendre utasítják a polgárokat. Nagyon sok weboldalt lezártak, és a szabad vélemény nyilvánítás nem valósul meg. A civil szervezetek mindent megtesznek azért, illetve az emberi jogi képviselők azért, hogy, hogy meg védjék az emberi jogokat. Egyébként szeretnék gratulálni egy olyan emberi jogi képviselőnek, aki az imént kapta meg a francia sajtó egyik díját. Köszönöm. Marias képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Május 22-én, 2014. május 22-én államcsint hajtottak végre Tájföldön. Azóta egyre több a letartóztatás, egyre több embert küldenek börtönbe Tájföldön. Ezek általában olyan emberek, akik az emberi jogok mellett állnak ki. Augusztus 14-én idén a katonai hunta megszavazott egy olyan szabályt, amely betiltotta, betiltotta a nyilvános gyülekezéseket. Azóta tehát nem lehet demonstrálni. Azt hiszem, hogy nem csak azért kell odafigyelni Tájföldre, mert ott vannak európai vállalatok is, hanem a demokráciáért kell küzdülni, küzdenünk, hogy az emberek normális körülmények között éljenek és dolgozhassanak. A halászati ágazatban rabszolgaságról beszélhetünk, mindenképpen figyeljünk erre oda. Felszólunk Obermeyer képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy Tájföld egy olyan ország, amelynek lakossága nagyon kedves, vendégszerető, jelentős kultúrával rendelkezik, hagyományjal. Természetesen a katonai bíráskodás nem felel meg az európai elképzeléseinek, de nem szabad kettős mércével mérnünk. Egyrészt bíráljuk a fegyverszállítmányokat, az emberi jogok tiszteletben nem tartását, de hát kettős mércével mérünk, mert más országok esetében, Szaudarábia esetében például megfeledkezünk mindenről. És azt is néznünk kell, hogy a különböző politikai csoportosulások és a különböző politikai szereplők milyen magatartást tanúsítanak külön-külön. Én optimista vagyok, biztos vagyok abban, hogy az új alkotmány sikeres lesz, és a 2017-es választásokat is sikerül megfelelően lebonyolítani. Köszönöm. Úgy legyen. Frunzulika úrnak adok szót Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon leromlott a helyzet. Tájföldön. Ez például a média, a sajtó orgánumok korlátozásában is megnyilvánul, illetve több tucat tagját az új demokratikus mozgalomnak letartóztatták. Az új rezsim korlátozza a véleménynyilvánítást, felszólítjuk, hogy ezzel hagyjon föl. Legyen mindenkinek véleménynyilvánítási szabadsága. Andy Hall ügyét illetően pedig, aki már 7 éve van börtönben, követeljük, hogy a vádakat vele szemben ejtsék el, ugye több milliós kártérítés is követelnek tőle. Támogatom tehát az ő kiszabadítására vonatkozó felszólítást. Emberi jogi szakértőről van szó, aki a munkavállalók munka, jogairól beszélt. Köszönöm, ezzel a kezdi eljárás végére értünk, és Stylianidis biztos úrnak adok szót a bizottság nevében. Parancsoljon, biztos úr! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Teljes mértékben egyetértek önökkel. Tájföld egy nagyon fontos partnerünk, tekintettel a régióbeli országokkal fenntartott kapcsolatainkra és Tájföld egy, illetve a táj nemzet egy nagy hagyományokkal rendelkező, nagy kultúrával rendelkező nemzet. Aggaszt bennünket az, hogy nincs előrelépés a politikai konfliktusok körforgásának megoldásában, sokszor erőszakra kerül sor, és láthattuk, hogy a hadsereg is magához ragadta a hatalmat több ízben. Fontos, hogy Tájföld mind a politika, mind a társadalom területén előrelépéseket tegyen, hidakat kell építeni a társadalomban, ez eddig még nem történt meg. Az emberi jogok tiszteletben tartása elengedhetetlen a tájföldi válság felszámolásához. Az emberi jogi jogsértések sértik az emberi méltóságot, és emellett akadályt jelentenek a hosszú távú stabilitás és jólét szempontjából is. A véleménynyilvánítás szabadsága a cenzúra helyett, a gyülekezés szabadsága a különböző korlátozások helyett, a megfelelő jogi eljárások a helyett, hogy katonai bíróság elé állítanák a civil lakosságot. Ezek mind-mind előfeltételei annak, hogy egy befogadó, békés társadalom jöjjön létre, és egy megfelelő folyamat történjen, amely a demokrácia visszaállítását célozza. Ezen háttér előtt üdvözöljük azt, hogy a parlament figyelme homlokterébe állította a mai vita során a tájföldi helyzetet, és hogy felszólítja az országot, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat, és térjen vissza a demokratikus kormányzáshoz. Az Európai Unió már eddig is nagyon sokat tett, és tovább folytatja majd a kritikus szerepvállalását, és egy érték alapú megközelítést alkalmaz a továbbiakban is. A megközelítésünk alapját a tavalyi június 23-ai tanácsi következtetések képezték már eddig is. Ebben megfogalmazódott az a követelés, hogy mielőbb álljon vissza a demokratikus folyamat, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat. Azóta több nyilatkozatra is sor került, és több ízben is kiálltunk a pozitív változások fontossága mellett. A, bevezettük a diplomatikus monitoringot bizonyos kulcsfontosságú vírussági eljárások esetében, és találkozókat szerveztünk a demokrácia és az emberi jogok élharcosaival is. Még egy nagyon fontos problémára szeretnék kitérni, amely a katonai hatalomátvételre vonatkozik, és látom, hogy nagyon sok képviselőt foglalkoztatja ez a probléma. Ez pedig a kényszermunka tájföldön. Teljes mértékben tisztában vagyunk ennek a problémának a drámai voltával, és mindenképpen megemlítjük ezt majd tájföldi partnereink felé. Pozitív fejlemény, hogy a tájföldi hatóságok nyilvános nyilatkozatot tettek, miszerint foglalkoznak majd a problémával, és már most tettek bizonyos konstruktív első lépéseket, de még mindig sokat teendő. Elfogadhatatlan, hogy bárki és rabszolga-szerű körülmények között kényszerüljön dolgozni a XXI. században. Az európai fogyasztók, vásárlók egyre jobban odafigyelnek arra, hogy az általuk vásárolt termékeket hogyan állítják elő, átláthatóságot követelnek, valamint szociálisan felelősségteljes ellátási láncot. Az ILO jegyzőkönyvben is szerepelnek bizonyos kitételek a kényszermunkatilalmára vonatkozólag Európának vezető szerepet kell vállalni ebben a harcban. Zárásképpen az Európai Unió nem csak akkor barátja Tájföldnek, amikor épp jó a helyzet, derűs a helyzet, mi továbbra is szolidárisak maradunk, és baráti módon viszonyulunk a táj néphez. Továbbra is tárgyalunk a tájföldi kormányjal, és felszólítjuk, hogy az országban mielőtt térjenek vissza a demokratikus kormányzáshoz. Ez a 2014. júniusi tanácsi következtetésekben is megfogalmazódott. Végül pedig Andrew Hall munkajogi aktivistára kitérve, Gratulálok a kollégáknak, hogy felbetették ezt az ügyet, nagyon örvendetesnek tartom ezt. Az Európai Unió illetve az Európai Bizottság szorosan nyomon követi már egy ideje Andrew Hall úr sorsát. Megszerveztük a meg, megfigyelését, egy megfigyelői delegációt küldünk az október végi tárgyalásra. Az Európai Unió szorosan nyomon követi a helyzetet, és felveti a problémákat a hatóságok irányába. Köszönöm köszönöm eh, stylianides eh, biztos úrnak a záró gondolatait és nyilatkozatát erről a témáról. tájékoztatom képviselőtársaimat hogy hét állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként és eh, tájékoztatom arról is képviselőtársaimat hogy a vitát lezárom. szavazásra a vitákat követően kerül sor.